Hölgyeim és uraim, kedves kollégák a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament részéről, nagy örömmel jelentem be, hogy megkezdjük a munkánkat az Európai Parlament Költségvetési Bizottságának elnökeként. Megkezdjük a költségvetési politika, illetve a költségvetési koordináció hatékonysága témakörben az eszmecserét. Peter, eh, eh, Dysenberg úrral a holland parlament pénzügybizottságának elnökével eh, fogjuk társ elnökölni ezt a vitát. Moszkoviszi úr a gazdasági, pénzügyi, az adó, illetve a vám területért felelős biztos úr van itt körünkben. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. A parlamentközi konferenciánk második szakaszában azzal foglalkozunk, hogy milyen mechanizmusok, illetve eljárások szabályozzák a tagállamokban a költségvetési egyeztetéseket. És a parlament szerepére is ki fogunk majd térni. Megvizsgáljuk a továbbfejlesztés lehetőségeit, például a költségvetési tanácsok lehetőségét, illetve a, az euró övezet költségvetésével kapcsolatos fejlesztési lehetőségeket és az öt elnök jelentésével kapcsolatos tanulságokat. Egyelőre ahogy meg is fogalmazódott korábban, az Európai Uniónak a gazdasági politikája tulajdonképpen az összessége a tagállami politikáknak, és ez a költségvetésre is érvényes. Az euróövezetnek egy önálló költségvetést készítve, kialakítva az aszimetrikus hatásokat ki tudjuk védeni, illetve stabilizálni tudjuk a tagállamoknak a helyzetét. Ez szolgálja az európai stabilitási mechanizmus, stabilizációs mechanizmus, elsősorban a túlzott adósságállomány elleni eszközként szolgál. Az euróövezet minden tagországában azt jelenti, hogy a túlzott adósságállomány, deficittel szembeni védekezésül használhatjuk, és sem a nemzeti, sem az Európai Parlament eh, képviselői nem rendelkeznek kellő eh, befolyással erre az eljárásra. Az euró eh, övezettel foglalkozó miniszterként, illetve a kincstári funkciónkban megfogalmazhatunk tanulságokat, a 13. cikkről szóló konferencia éppen erre szolgál és ezt különösen elősegíti a nemzeti parlamenti képviselők jelenléte, illetve az európai parlamenti képviselők jelenléte. A fiskális kompakt, a 13-as cikk mind, mind olyan témák, amelyeket nagy lelkesedéssel érdemes egy kicsit mélyebbre hatóan elemeznünk. És várjuk majd az önök reakcióit erre a témára szeretnénk kiegyensúlyozott eszmecserét lefolytatni. Arra kérem a felszólalókat, hogy amennyiben lehetséges, két percre korlátozzák a mondandójukat. Dysenberg elnök úr vezeti majd az eszmecserét moderátorként. Pierre Moszkovici biztos úrnak adom meg minden késedem nélkül a szót, és arra kérem, hogy ne haladja meg a 10 percet a felszólalásában. Köszönöm, elnök úr, nem fogom túllépni ezt az időkorlátot, képviselő urak és hölgyek. Még egyszer köszönöm, meghívást. Tegnap már voltam itt a plenáris ülésteremben, és most itt vagyunk a második napján ennek a parlamenti eszmecserének, amikor is az eszmecsere középpontjába a költségvetés és gazdasági kérdések kerülnek a prioritásunk az európai szemeszter során hármas, a beruházások, a reform, struktúrás reform és a költségvetési felelősség tudat, és ezekkel kapcsolatosan részletekbe bocsájtkoznék. Az üzenetem egyszerű, a költségvetési felelősség prioritás marad európai szinten, de a növekedésre ez nem kerülhet összeütközésbe, és a nemzeti parlamentek kulcs szerepet kell, hogy játszanak, hogy valóban alkalmazzuk is ezt az eszközt. Nagyon fontos, hogy ez a parlament, én is nemzeti parlamenti képviselő is voltam, teljes mértékben magávé, magáévá tegye az európai dimenziót ezen gyakorlat során. Fontos, hogy a koordináció európai szellemiségben történjék, az orientáció a politikai szemszög a végrehajtás továbbra is a tagállami parlamentek feladata nagy részt, éppen ezért fontos ez a mai eszmecsere önökkel. Miért is fontos a koordináció? Egy egyszerű oknál fogva a gazdaságok, a tagállamok költségvetési pénzügyi rendszere, valamint az euró övezeté különösen, igen, csak erősen összefonódik, a válság erre megtanított, és a válság még nem ért véget. A koordináció kérdéseiről beszélünk, de még előzetesen felvetnék néhány lényeges pontot a vita megkönnyítése céljából. A költségvetési felelősség tudat egyikekkel, kell, hogy legyen a fő pillérének az európai gazdaságpolitikában. Itt a válságot követően európai biztos vagyok, aki a gazdasági és pénzügyi kérdésekkel, az adóügyel foglalkozik és már 2015-ben ezt cseréltünk az Európai Parlamenttel, hogy fontos a szabályok tiszteletben tartása, a költségvetési felelősségtudat. A költségvetési fenntarthatóság nem csupán formális, hanem valós kérdéskör is. Ugye a nemzedékekkel szembeni felelősségérzetet is tekintve úgy láthatjuk a népesség elöregedését, és ez, ehhez egyre növekvő kiadások társulnak jó egyensúlyt értünk el rövid és középtávon, már ami a, az államháztatás rendbetételét illeti, ugyanakkor a gazdasági fellendülés erősítésére is szükség van. Tehát jó kompromisszumot kell találni a két oldal között az európai szemeszter keretében. Erről hosszasan vitáztunk tegnap. Egyes tagállamok strukturális reformokat hajtanak végre, amelyek növekedést támogathatnának rövid távon, ugyanakkor a költségvetési fenntarthatóságot is favorizálják hosszabb távon. Az utolsó dolog a koordináció felé való átmenet, a költségvetési felelősség tudat ahhoz is ö, társul, hogy egyfajta konszolidált ö, látásmódot kell kialakítani az euróvezetben. A, ö, az egyeseknél még nagyon ö, gyenge mázsok léteznek, ezek hamar kimerülnek, és az euróövezet iránymutatásaival ezek nem állnak összhangban. Tehát ezeket az egyensúlytalanságokat az országok között valamilyen módon korrigálni kell, egy globális vízió mentén, mert még nagyon gyakran csak országokra vetítve gondolkodunk ezekről a kérdésekről, és nem globális módon. Tehát ez csak néhány jelzésszerű gondolat a gazdasági koordináció kérdéskörének említése előtt. Nos, a költségvetési koordináció és a költségvetési felelősség tudat általános kereteit ismerjük, a Lisszaboni szerződést követően a tagállamoknak koordinálniuk kell a gazdaságpolitikájukat. A stabilitás és növekedési paktum adja meg a keretét ennek a koordinációnak, a költségvetési szerződés, a fiskális kompakt angolul, pedig arra irányul, hogy ezen koordináció bizonyos szempontjait, vetületeit megerősítse. A szerződés kötelezettségeket tartalmaz a tagállamok számára. Nos, az új irányítási keretre való áttérés az európai jogszabályokkal, amelyeket a válságban sürgősen megalkottunk, az úgynevezett TUPEK és SISTEC megváltoztatták az ütemtervet, és ez azt jelenti, hogy jelenleg az euró övezetben egy olyan ö, modell alakult ki, amely a költségvetési terv őszi bemutatását jelenti, és aztán egy ö, vita zajlik le Brüsszelben erről, a bizottsággal és az euróövezet más tagjaival, és ö, van egy nagyon fontos hatáskör az EU kezében. Elméletileg ezt még ö, csak egy állam esetében vetettük fel, hogy kérhetnénk az adott tagállamtól, hogy egy új költségvetést nyújtson be. Ez azt jelenteni, hogy az adott költségvetés tervezetet az EU elutasítja. Hát ez egy hatalmas hatáskör, amely egyébként még csak fejlődni fog a költségvetési adatok benyújtásával. A nemzeti parlamenteknek kult szerepük van ebben a keretben, különösen a költségvetési felelősség tudat kapcsán. Három intézkedésre van itt szükség. Egyrészt a nemzeti parlamentek biztosítják, hogy ezek a költségvetés tervezetek fenntarthatóak legyenek az európai keretek között. Ugye itt van a kritériumok, szabályok, amiket tiszteletben kell tartani. Ugyanakkor a nemzeti parlamenteknek a politikák hatékonyságát is garantálniuk kell, egyfajta politikai konszenzus mentén, és ezt van szükség természetesen a prioritásokat illetően a nemzeti parlamentekben, és a nemzeti parlamenteké ez a politikai autoritás, ezt senki nem végezheti el helyettük. A nemzeti parlamentek ezen kívül a költségvetés egyfajta garantálói is, nekik kell biztosítaniuk ugyanis, hogy az adott kormányok a Brüsszel szemben vállalt kötelezettségeket tiszteletben tartják. Tehát egy erőteljes gazdasági társ felelősség, felelősségérzet kialakulásáról van itt szó. A parlamentek bevonása a költségvetési tervezetbe van nagyon fontos a koordináció szempontjából az Európai Unión belül. Amikor is az a nemzeti tervezés meghatározza a stabilitás és konvergencia programokat, amelyeket az európai szemeszter keretében nyújtanak be. Tudjuk, hogy a stabilitás és növekedési paktum azt követeli, hogy minden egyes program információkat tartalmazzon a költségvetést illetően, a nemzeti parlamenteknek ezt be kell mutatni, és ha ők elfogadják ezt, akkor megvitatható az adott program, illetve a tanács ajánlásai. Az euróövezet országai számára az EU-n belüli koordináció azt is magával hozza, hogy éves költségvetéseket dolgoznak be a költségvetés tervezett bemutatásával. A nemzeti parlamentek lényegi felelőssége az, hogy a bizottság véleményét figyelembe kell venniük a költségvetés tervezett elfogadásakor. A bizottság, és ezt már elmondottam, de talán nem ismert, a nemzeti parlamenteknek bemutatja véleményét, hogyha a nemzeti parlamentek kérik ezt. Tehát a bizottság nem Brüsszelben rejtőzik, volt már eszmecsere ö, ilyen tárgyakban, és önök is használják ki ezeket a dialógus lehetőségeket. Tehát a nemzeti parlamentekkel részletes viták lehet folytatni ezen kérdésekről. A költségvetési koordináció nagyon fontos, ugyanakkor hosszú távon még túl is kell lépni ezen a vetületen, és ez az a Juncker üzenet, amelyet az öt elnök jelentésében is kifejezésre juttatott, amikor az EU helyzetéről vitáztunk a tavalyi évben. A gazdaság és monetáris unióhoz arra van ugyanis szükség, mondatta ő, hogy egy megfelelő pénzügyi, költségvetési, adóügyi kapacitás működjön, és ez közös módon valósuljon meg. Én elkötelezett híve vagyok ennek a gondolatnak, és a mi felelősségünk is ez. Remélhetőleg sikerül majd eleget tennünk ezen kötelezettségvállalásnak. A erre világított arra, hogy más fejlett gazdaságokhoz képest az EU helyzete eltérő, fontos tehát az övezet költségvetését létrehozni emiatt egyfajta kincstárat, amely egyfajta arculata lehet az EU költségvetésének. Egy olyan kincstárat, amely egyfajta közös dimenzióval rendelkezik, és egyfajta globális makrofinanciális stabilitást hoz létre. És egy utolsó szó, amint létezik költségvetés és kincstár, akkor politikai képviseletre is szükség van, ezek kapcsán. Tehát egyfajta pénzügyminiszterre az euróvezeten belül, aki lehet a bizottság egy tagja, vagy a tanács egy tagja akár. Nekem megvan erről a véleményem, méghozzá régóta. A tanács, illetve a bizottság egy-egy tagja lehet ez a személy. És ezen kívül az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek együtt meg kell, hogy szervezzék a munkákat, hogy demokratikus ellenőrzést gyakoroljanak ezen funkció fölött nagyon örülök, hogy most eszmét cserélhetek önökkel, parlamenti képviselő hölgyek és urak, ezekről a kérdésekről néhány általános megjegyzés, egy egyszerű észrevétellel zárom. A bizottság megkerülhetetlen szereplője a költségvetési koordinációnak, de nem felülről kényszerítjük rá másokra ezt a folyamatot. A nemzeti parlamentek előjogait tiszteletben tartjuk, ezeket alkalmazni kell, és a koordináció bizonyosan nem támadást jelent a nemzeti parlamentek, illetve államok szuverenitásával szemben felszólítjuk őket arra, hogy azt tegyék, amit itt most teszünk, rendszeresebben hajtsuk végre ezeket a párbeszédeket a jövőben, és mindenki közösen osztozzék a döntésekben. Köszönöm, biztos úr. Ez a szuverenitási elkezdés bizonyosan hatékony kell, hogy legyen, és mindenki meg egyetértésre kell, hogy találjon. Francesco Borcsa következik. Az olasz alsóház költségvetés bizottságának elnök 5 percben szólhat, elnök úr. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Megmaradok itt a már felvázolt útvonalon a mostani eszmecserén belül, és érdemben értékelem az olasz jogszabályokat, amelyeket hozzáigazítottunk az európai szinten meghatározott szabályokhoz a gazdasági kormányzás tekintetében. Persze ez nem csak az időzítésre igaz, hanem az érdemi részre is, amit az európai intézmények meghatároznak. Ami az első megjegyzést illeti emlékeztetek mindenkit, hogy Olaszországban a gazdasági válság idején 2008-2009-es időszakban olyan időszakot élt, ahol a költségvetési reformok is nagyon jelentősek voltak. És a fiskális tanács is a költségvetési elemzés feladatát végezte el, aztán jött a 2011-2012-es év, amikor az úgynevezett költségvetési semlegességet bevezették, ez azt gyakorlatilag a költségvetés kiegyensúlyozását jelenti. És bevezettek egy olyan mechanizmust, amit ma egyébként elfogadták, a, elf, amit ma már elfogadottnak, sőt értékeltnek tartunk, tehát ezt a fiskális tanács intézményét, a ház kétharmadának kell megszavaznia a képviselőket az alsó és felsőházban, és ez egy olyan szervezet, amely az olasz köztársaság költségvetéséről mondja a véleményét, nyilvánít véleményt, és ez azt jelenti, hogy a parlamenti képviselők kétharmada bizalmat szavazott nekik. Szakértők ezek a személyek, de mondom még egyszer, hogy őket megszavazták, nem pedig kinevezték. Tehát nem kinevezett szakértőkről van szó. Azért mondom ezt, mert ez majd hasznos lesz abban az eszmecserében, amelyet meg is kell, hogy tegyünk az Európai Fiskális Tanács témájáróban, és arról is beszélnünk kell majd, hogy hogyan is működjön ez az Európai Fiskális Tanács. Minden témával foglalkozik, a költségvetés tervezéstől kezdve a stabilitásig, a, az apró részletekig, a kvantitatív szempontokban is részt vesz több lépést hajtott végre az olasz kormány kvalitatív szempontból is, annak érdekében, hogy kiegyensúlyozzuk a költségvetést. Volt sok vita, sok probléma, voltak megszigorító intézkedések, voltak, akik ezeket támogatták, voltak, akik pedig a másik oldalt támogatták, általában a populisták, az euroszkeptikusok, és így tovább, mert ők felhasználták a lehetőséget, hogy az Európai és Monetáris, Monetáris Unió bukásáról beszéljenek. Az az igazság, hogy ez a válság nagyon súlyos és hosszú válság volt, ezt mindenképpen elmondhatjuk, a háború utáni egyik leghosszabb és legsúlyosabb válság, és azt láttuk, hogy nagyon sok tagállam gyakorlatilag betűről betűre kell, hogy alkalmazza a szabályokat. Az első olyan pont, amiből érdemes kiindulni, ezt nem lehet elkerülni, az az, hogy az eurozóna az tulajdonképpen a GDP növekedés, olyan GDP növekedést lát, amely kisebb nem csak az Egyesült Államokénál, hanem a feltörekvő gazdaságokénál, és sőt a 28 ország átlagánál is. Annak ellenére, hogy ezért megfogalmazódott rengeteg ajánlás. Én ezt most konstruktívan szándékozom mondani. Aztán pedig nézzük meg a válság hatását a produktív és szociális szférákban rendkívül súlyos volt. Tiszteletben kell tartani az európai szabályokat, de ez gyakran megköti a kormányok kezét, fel kellett áldozni a befektetéseket, a költségvetési kiadásokat, és ennek bizony igen szomorú eredménye lett gyakorlatilag zuhanásba kezdett néhány tagállam. A Juncker tervvel az Európai Bizottság megpróbált lépni, megpróbálták az új befektetéseket ösztönözni, 315 milliárd eurós összegben és 21 milliárd eurónyi garanciát megteremtve. Az olasz kormány is reagált, hat hónapos vita után, a mindenkit meghallgattak, el, megszavaztak egy állásfoglalást, és egy olyan úton indultak el, amely talán a megfelelő lehet felhasználják ezt a garanciát, az Európai Befektetési Bank segítségével talán sikerül oda eljutni, hogy kötvényeket adnak ki, és így finanszírozzák a befektetéseket. Vannak optimisták, akik az eurókötvényeket támogatják, mondjuk mi még ott tartunk, hogy egyelőre csak kötvényekről beszélünk, amelyeket közösen finanszírozunk, volt már két jelentős beavatkozás, lépés, amely ebbe az irányba működik. A bank által támogatott programok végrehajtására gondolok. Az úgynevezett Európai European System Mechanism, erre gondoltam, és arra, hogy vannak olyan tagállamok, ahol most már, hála Istennek, javulás mutatkozik a költségvetés pedig többletet mutat, nem csak Németországban és Hollandiában, hanem most már Olaszországban is. Ezt azért mondom el, mert ha nem így lenne, akkor talán úgy tekinthetnének ránk, másképpen tekinthetnének ránk, és mondhatnák, hogy nem elég, amit tettünk. A költségvetési többlet, illetve a versenyképesség megteremtése az azért oda is vezethet, hogy makroökonomiai egyensúlytalanságok jönnek létre, és ezeket nem szabad alábecsülni. az zárom, elnök úr, hogy az európai gazdasági fellendülés az nem csak oly módon támogatható, hogy beavatkozunk úgy, mint eddig több országban, Olaszországban is, hanem úgy is, hogy a belső keresletre összpontosítunk, és lesz majd még, gondolom, rengeteg más érv is, ami felmerül a vitában. Mi az elmúlt három hónapban egy államköltségvetési reformot, államháztartási reformot hajtunk végre. Remélem, hogy ez az általunk kívánt irányban marad. És az úgynevezett mentő klauzulákat megpróbáljuk megszüntetni mert ez hatással van a szuverenitásra, módosítjuk azokat a mechanizmusokat is, amelyek kihatnak a költségvetésre, és remélhetőleg a Brüsszel által kívánatos irányba tudunk elmozdulni. Köszönöm! a Az euró övezet költségvetésével kapcsolatosan ugye egy több politikai szereplő pénzügyminiszter állást foglalt, ezzel kapcsolatosan is az Európai Parlamentben megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen is lehetne, hogyan is nézhetne ki az euróvezet költségvetése. Az ECON és a BACS költségvetés kinevezte a jelentéstevőket, Pervans Berez lesz az ECON szakbizottság részéről, és Reimer Bőge pedig a költségvetési szakbizottság részéről. Berez asszonynak adok szót három percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A ma délelőtti eszmecserénk alapvető jelentőségű, és egy olyan téma, amely önmagában nem is tárgyalható. Amikor megkezdjük a munkát Reimer bőgével, akkor úgy gondolom, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy egyrészt a tárgyalások az Egyesült Királysággal bárhogy is végződnek, kihatással járnak majd az itteni egyeztetéseinkre. Másrészt pedig a, az új kihívás, amelyel szembesülünk a gazdaságainkban. És azt gondolom, hogy elsősorban arról van szó, hogy a menekültek ellátására és forrásokat kell előteremteni. Tehát mindezek olyan viták, eszmecserék, amelyek nagy szakértelmet igényelnek, és már elég régóta folynak is egyébként. Tulajdonképpen az ütemtervünkben ezek a tevékenységek eh, már szerepelnek, mert a bizottság évvégéig javaslatokat fog tenni ezekben a témákban, és bárhogy is végződik az eheti csúcs, ott elhangzanak majd nyilatkozatok konkrétan erről. És a tagállamokra vár majd, például Franciaországra és Németországra, vagy Németországra és Franciaországra, ha úgy tetszik, hogy javaslatokat tegyenek le az asztalra év végéig. Azért foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, mert központinak tekintjük azt, és azt gondolom, hogy meglehetősen eredeti a megközelítésünk, mert a parlament jelentése első ízben foglalkozik kifejezetten ezzel a témával. Az euróövezet költségvetéseinek a kidolgozása, hogy diplomatikusan fogalmazok, tulajdonképpen egy, köz, egy költségvetést igényel az euróvezet számára. A Költségvetési Bizottság együttműködik a partnerekkel, és ez azért is fontos, mert a Juncker terv, a híres Juncker terv körül kialakultak azok a beruházási keretek európai szinten, amelyek az euró övezetet is e, jelentősen érintik, és nyomon követendők. A két bizottságunkra hárul ezeknek az ügyeknek a tárgyalása, elemzése, ami szélesebb értelemben illeti ezeket a témákat az Európai Parlamentben. Úgy látjuk, hogy megjelennek bizonyos e, feladatok, illetve amiket ki kell tölteni a munkadokumentum tegnap este készült el, és e, úgymond négy kéz nyomát e, viseli. Világos célokkal gazdagítja az eszmecserénket. Egyrészt komoly ügyről van szó, másrészt ez most itt aktuálisan bontakozik ki. És októberben az Európai Parlament igyekszik majd teljes mértékben bevonni a több intézményt is. hosszan sorolhatnám az előzményeket ezen a probléma területen. Csak annyit mondanék, mielőtt elveszi elnök úr tőlem a szót, hogy azt hangsúlyoznám, hogy a jelen vita témánkban a biztos úr említette a felelősségteljes eljárást és a szolidaritást, ezek szükségességét, az euróövezeti költségvetés megalkotása felé vezető úton. Tehát a szimmetrikus, illetve aszimmetrikus megrázkodtatásokra hogyan tudunk reagálni, hogyan tudjuk ezeket kezelni, illetve a beruházásokat hogyan tudjuk fokozni. És a gazdaságok valódi konvergenciáját hogyan tudjuk megteremteni, hogy az euróövezet hatékonyan tudjon működni. És köszönöm szépen a türelmét, elnök úr. Nem mondtam, hogy elveszem öntől a szót. Bőge úr. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Ez a munka dokumentum, amelyet együtt dolgoztunk ki, a kezdete egy igencsak összetett munkának, amelyre vállalkoztunk a Gazdaság és Monetáris Szakbizottság és a Költségvetési Szakbizottság együttműködésével. Hogyha megnézik ezt a dokumentumot, először is a történelmi háttérrel foglalkozunk, a négy, és aztán az öt elnök javaslataival, a tudomány egyes beszámolóival, amelyet egy további munkadokumentumban fogunk még részletesen taglalni, és aztán általános kérdésekkel. Ugyanis egy nyitott folyamatot szeretnénk itt létrehozni, és önök, nemzeti parlamentekben ülő kollégáink is remélhetőleg hozzárulnak majd ez az anyaghoz kommentárjaikkal, hiszen ez egy nagy kívást jelentő téma, együtt kell ezzel foglalkoznunk, és együtt kell megoldanunk ezt a problémát a fiskás kapacitás témáját illetően vannak ennek vehemens szószólói, mások először elutasítóan reagáltak erre a koncepcióra, és vannak olyanok is, akik óvatosan kifejezve egy hosszú út megtétele után valami ilyesmit el tudnak majd képzelni. A célunk az kell, hogy legyen, hogy a gazdaság és monetáris uniót tartósan megerősítsük az elért eredményeken túlmenően. És az elmúlt években jelentős feladatokat teljesítettünk már ennek érdekében. Ennek ellenére ne csapjuk be magunkat. Tudom azt is, hogy a jelenlegi válságmenedzsment, itt ugye nem csupán egy válsággal van dolgunk, nem egyszerűsíti le a vitát. Azonban együtt kell megoldanunk az aktuális kihívásokat, ugyanakkor az is a felelősségünk, hogy olyan perspektívákat alakítsunk ki, amelyek tartósan kövezik a jövőbe vezető utat. De az is világos, és itt nincsenek illúzióim, hogy a közösségi szolidáris megoldás nélkül a menekült válságnak, vagy anélkül, hogy észszerű szabályokat hoznánk létre a betétbiztosítások tárgyában, vagy anélkül, hogy a régóta elhatározott elveket, intézkedéseket és szabályokat ne hajtanánk végre megfelelően. Nos, anélkül egy fiskális kapacitás létrehozása egy igencsak nehéz vállalkozásnak tűnik, hiszen mindezen területek összekapcsolódnak. Világosra kell tennünk, hogy a gazdaság és monetáris unió tartós megszilárdítása a szerződések megváltoztatását sem zárja ki, és a fiskális kapacitásról szóló vita is ehhez tartozik. Van itt néhány alapelv, amely számomra lényeges. A szerződés kimondja, hogy a cél egy belső piac megvalósítása, amely versenyképesebbé tesz minket a gazdasági és szociális együttműködésre tekintettel is. A szociális piac gazdaság modelljét fenntartható módon kell erősíteni Európában, versenyben más kontinensekkel. És itt van az euró, a valutánk ez a szabály, a többi pedig kivétel. Tehát azok az országok, akik tartósan úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt az euróövezetben, most ők az euróövezet munkájának ritmusát nem határozhatják meg, ez egy vörös vonal. A több éves pénzügyi keretről is több ízben tárgyaltam, és ide tartozik a költségvetés egységessége. Figyelnünk kell, hogy most nagyon sok külső alapot hozunk létre, ebben a parlament is közreműködött, de a költségvetés egységessége egy lényegi pont, és a saját források létrehozása is nagyon fontos lenne, amelyek megérdemlik ezt a nevet. Tehát itt sok kérdésről kell vitáznunk, hogyan is nézhet ki egy ilyen fiskes kapacitás, milyen dimenziókról is beszélünk valójában, és milyen döntéshozatali struktúrákkal lehet egy ilyenfajta dolog kialakítását biztosítani, ami az ellenőrzést illeti az erőteljesebb parlamenti bevonást, mégpedig azért, hölgyeim és uraim, mert a bűnbeesés az EFSM létrehozásával kezdődött, de ez nem lehet tartós megoldás, amiről ugye az állam és kormány fők döntöttek, 70 milliárd garancia vállalásról, és az Európai Unió képességét akarták ezáltal bizonyítani a vészhelyzetben, de a parlamenti jogokat a költségvetés politika területén ezzel megtörték, megsértették. Alán Lemesz úr volt annak idején a Költségvetési Szakbizottság elnöke, és a következő költségvetésben ezt korrigáltuk, de ez a 60 milliárd amely felül volt a saját forrásos határunkon és a több éves pénzügyi kereten felül is. Nos, ehhez az Európai Parlamenttel konzultálni kellett, és a vitához hozzátartozik, tehát a parlamenti dimenzió kiépítése. És még egy utolsó szó, a kohéziós alapot annak idején azért hoztuk létre, hogy a gyengébb országokat úgymond bevezessük az euróövezetbe tehát a pénzügyi kereten belül vagy azon kívül létrehozunk egy kapacitást, speciális saját forrásokkal, és melyek a feltételei annak, hogy többség lehet, többség alakulhat ki, amellett, hogy egy ilyenfajta kapacitást egyáltalán az útjára indíthassunk, és az euró övezetben stabilizáció jöjjön létre, hogy egyáltalán legyen egy perspektívánk egy ilyen úton való elindulásra. Köszönöm. Köszönöm szépen, Reimer Böget és Peter Dysenberg elnöklete mellett, akkor megnyitjuk a vitát. Köszönöm szépen, Ártúj úr! Köszönöm minden hozzászólónak, illetve vitaindító előadást tartónak az elhangzott értékes gondolatokat. Többen is kértek szót, igyekszem majd először négy nézőpont megjelenítésére lehetőséget adni, és aztán az elnökségnek adom vissza a szót. És kérem, hogyha kérdéseket tesznek föl, akkor azt is jelentsék be, hogy kitől kérdeznek. Első, elsőként Diaz úr következik a portugál képviselőház részéről. Jó napot kívánok! Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr! Köszönöm a felszólalóknak a második eszmecsere elején elmondott gondolatokat. Nagyon érdekesnek találom ezeket. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni először. A, az uniónk, a közösségünk többek között a béke és a közös fejlődés céljai mentén épül. Tehát a célkitűzésünk nem úgy szól, hogy költségvetési stabilitást akarunk. Többféle eszközt alakítottunk ki. A tagállami folyófizetési mérleg egyensúlyban tartása érdekében, de ezzel együtt valódi gazdasági fejlődést szeretnénk elősegíteni a tagállamaink e, egészében, különösen az euróvezetben. És az euróvezeti költségvetés egy alapvető fontosságú eszköz, akkor, amikor a konvergenciát szeretnénk megteremteni ebbe az irányba szeretnénk haladni, mert csak ezen a réven tudjuk kezelni egy nem teljesen optimalizált monetáris övezetben az aszimmetrikus megrázkódtatásokat. Az európai parlamenti képviselőknek köszönöm szépen a munka dokumentumot, nagyon hasznosnak találtam. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy számos eszköz bevezetése folyamatosan csúszik, elhalasztjuk, holott fontos lenne, hogy visszanyerjük a közvélemény bizalmát, illetve hogy leépítsük az államadóságoknak a szintjét is. Itt most a monetáris és a bankunióra gondolok. Ez nyomást gyakorol a tagállami költségvetésekre, mert végül is a nemzeti költségvetések biztosítják a közforrásokat, a közpénzeket, és ezek révén tudjuk ösztönözni a magánberuházásokat. A fiskális politika uniós szinten tekintetbe kell vegye, hogy eltérő gazdasági fejlettséggel rendelkezünk, amiből pedig különböző beruházási szintek következnek, közpénzekre is szükség van a valódi konvergenciához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Diaz úr. Következőként Fanapel Don úrnak adom meg a szót a holland szenátus képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák! Egy olyan kérdéssel szeretnék foglalkozni, amelyet délelőtt Bake kollégám már felvetett a holland szenátus részéről. A cél, hogy a fiskális kompaktnak széles körű hatása legyen, és ennek a feltételét kell biztosítani. Az olasz képviselő úrtól is hallhattuk korábban, hogy a fiskális kompakt eredménye az európai kormányzás demokratikus deficitje. És hogy tudjuk így a terveket gyakorlatba átültetni? A Nemzeti Versenyképességi Tanácsok, a Fiskális Kompakt független tanácsai névre is hallgatnak egyébként. Hollandiában Blum úrtól délelőtt hallhattuk. Van egy ilyen független költségvetési tanácsunk, és ennek a tanácsaira hallgatunk, és levonjuk a tanulságokat. A holland gazdaságpolitika alakításában fontos szerepet visznek. A politikai spektrum teljes térfeléről kritikák érték egyébként ezt a grémiumot, mert úgy tűnik, hogy megkérdőjelezhető makrogazdasági modellek alapozzák meg 10-20 éves prognózisok alapján a gazdaságpolitika alakítását, és ez sok esetben nem észszerű. A független költségvetési tanácsok EU szintű létrehozása, amellett, amit a négy elnök jelentése hangsúlyoz, formális, hivatalos gazdasági kormányzási rendszer övezi ezt, Moszkoviszi úr, önhöz szól a kérdésem, hogyan látja ezt a költségvetési területet, illetve hogy a demokratikus eh, deficit ez etére megjelenik-e, hogyan lehet kezelni. Alan Niszeli, a következő felszólaló a finn parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az érdekes vita lehetőséget. Az eddigiekben nagyon érdekesen alakult. A pénzügyi válság nyomán három nagy kihívást tárult fel előttünk a gazdaság helyreállítása és a növekedés újraindítása érdekében. Egyensúlyt kellett teremteni az államháztartásban, és megakadályozni a következő válság kitörését. Egyértelmű, hogy ez uniós szintű egyeztetéseket, illetve euróvezeti egyeztetéseket igényel. Néhány fontos alapelvet szeretnék kiemelni. Először is a nyitott kommunikáció fontosságát. Nyíltabban kell fogalmaznunk ezekről a problémákról európai szinten, hogy jobb döntéseket, jobb irányítást tudjunk megvalósítani. Különösen az aggaszt az itt szereplő tervek kapcsán, hogy a szolidaritás mellett saját felelősséget is kell vállalnunk, különösen a pénzpiacok felé. És az általános gazdaságpolitikában első kell legyen a saját felelősségünk, másrészt olyan erkölcsi kockázatok jelennek meg, amelyeket láthattunk is a pénzpiaci reakció tükrében. Engem ez az erkölcsi kockázat aggaszt alapvetően, mert ez veszélyezteti az EU stabilitását. Hogyha a saját felelősségünket Hmm. nem tudjuk érvényre juttatni, akkor erre az esetre kérdezem Moszkoviszi biztos úrtól, hogy hogyan látja az erkölcsi kockázatot a e tekintetben. Elnök, köszönöm, egyértelmű a kérdés. Muresán úr, a következő felszólaló az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. A az euróövezeti fiskális kapacitás témájához szeretnék hozzászólni. Berez és Bőge eh, társelőadók szavaihoz csatlakozva. Köszönöm szépen nekik a munkaanyag kidolgozását. Most az eljárásunk elején tartunk ezen a téren, tehát szeretettel várjuk a nemzeti parlamenti képviselő kollégák visszajelzéseit, mert ezek nagyon érdekesek. Moszkoviszi úr eh, hangsúlyozta ennek a területnek a jelentőségét, a beruházások fokozásának a jelentőségét. Igen, erre szükség van az európai munkahelyek teremtéséhez, de én úgy látom, hogy kicsi a mozgásterünk itt. Túl nagyok a közpénzkiadások, túl sok tagállamban túl nagy a deficit, túl kicsi a mozgástér, és ez azt jelenti, hogy a célunk, ugye, hogy a deficit se túl nagy, se túl kicsi ne legyen, és a magánberuházások ösztönzése lenne a cél, inkább, mint az állami beruházásoknak az erőltetése. Ehhez strukturális reformok is kell, hogy járuljanak, hogy versenyképesebbek legyenek a gazdaságaink, és a magánbefektetőket jobban vonzák. Pervans Berez szavaihoz csatlakozva az euróvezeti konvergenciára a egy, egyöntetű igent mondunk, és a legversenyképesebb gazdaságokhoz kell felzárkóznunk. Tehát a versenyképesség az egy kulcs eleme ennek az egész feladatnak. Szeretném, hogyha nagyon őszintén és nyíltan értékelnénk az eddigi teljesítményt, az eszközök működését. Mit értünk el az EU pénzekből? megszülettek-e a kitűzött eredmények a pénzügyi eszközök felhasználása nyomán. Ideértem a legfrissebb eszközünket is, az Európai Stratégiai Beruházási Alapot. És végül az euróvezet tagjai, illetve az eurón kívüli országok vonatkozásában annyit mondanék, hogy természetesen javítani kell a irányítást és a fiskális kapacitást, ezért alapvető elem a fiskális kapacitások céljénk elérése felé vezető úton, legyen szó az euróvezetről, illetve az eurón kívüli országokról. Persze az euróvezetet erősíteni kell. Az elnök arra kérő felszólalót, hogy zárja le a felszólalását. Nagyon gyorsan megteszem, elnök úr. Biztosítékokat kell adnunk olyan szellemben, ahogyan Cameron miniszterelnök kéri tőlünk, illetve hogy ezeknek ne legyen e, káros hatása, és a 3-4-5 következő évben középtávon e, gondolkodva tisztáznunk kell, hogy ki milyen jogosultságokkal vehet részt az euróövezet működésében, illetve az unióban, mert nyilván a döntéshozatalba való beleszólás a, a tétét. Köszönöm. Elnök? Most pedig rátérhetünk a válaszokra. Várom az a panel résztvevőitől a válaszokat. Egyértelmű kérdések hangzottak el, elsőként Moszkoviszi úrnak adom meg a szót, és aztán Berezasszony, illetve Bőge úr, a két társ előadó következik majd. Moszkoviszi úr. Először az igények és korlátok elemzéséből indulnék ki, amelyekkel szembesülünk gazdaságpolitikánk és költségvetési politikánk kialakítása során. Ezt több hozzászól is felvetette. Olyan kontextusban mozgunk, ahol, ahogy elmondottam, a köz- költs- költségvetési politika, ami messze van a szükséges konszolidációtól, ugye semlegessé kell, hogy váljon, és most egy némileg pozitív növekedés irányba mutató tendenciát láthatunk. Az euróvezet ország és euróvezeten kívüli országok esetében is ö, tapasztaltuk ezeket a változásokat, és most ugye a válságot is kezelnünk kell, vagy akár a terrorista fenyegetéssel kapcsolatos válságot, vagy a ö, Brexit lehetőségét, amit szintén kezelni kell. Ö, a görög dosszié kezelését, és a gazdasági és pénzügyi válságot, a szociális válságot, amely az előbbiből következik. Tehát azt jelenthetjük ki, hogy egyfajta szorít felendülés tanúi vagyunk, rendelkezésünkre állnak bizonyos eszközök, nem csupán költségvetésiek, például a Juncker terv, amely egyfajta kísérlet arra, tegnap is beszéltem erről, hogy már kezdi meghozni gyümölcseit, hogy a nagy beruházási deficit ellenében hasson Európában. Ugyanakkor tudatában kell, hogy legyünk annak, hogy még állami politikákat is ki kell alakítanunk, például a menekült válság kezelését, illetve a Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter ért egy javaslattal, egy adó illetően a benzinre vetnék ki ezt az adót annak érdekében, hogy az integrációt és a befogadást finanszírozza. Itt nem feltétlenül adóra van szükség ehhez, itt szó esett ma a kötvényekről is. Itt ugye különféle alapok létrehozásáról is szó esett, és itt nem feltétlenül mindenkit érint ez a probléma, de mindenképpen fel kell vetni a valós kérdéseket egy kihívással szembesülünk. Ez egy tartós és költséges kihívás, amihez olyan eszközök vannak, kellenek, amelyek a szolidaritás jegyében jönnek létre, akár Németországgal szemben, amely egyik legnagyobb gazdasági hatalom, erő, ugyanakkor egyedül nem tud ö, ugye, kezelni ezt a sok hatást. Tehát a költségvetési politikának megvannak a korlátai, vannak pénzügyi igényeink. A harmadik dolog a pénzügyi kapacitás kérdése, vagy az euró övezet költségvetésének kérdése. Nagy érdeklődéssel olvasom majd az önök kezirányú javaslatát, jelentését. Miért is hozunk létre ilyen költségvetést? Itt elolvastam az önök dokumentumát, több funkció is felmerül. Egyesek privilégiumot élveznek, itt mindenképpen a stabilizációs funkció, az újraelasztási funkció ö, is felmerül. Amikor ö, pénzügyminiszter voltam, Padoan miniszter is ö, nagy kötelezettséget vállalt ebben az eszmecserében. Egyfajta minimális ö, munkanélküliségi biztosításról is szó ejtett ő például. Nem az az első funkció, nyilván itt beruházásokra van szükség, de mindenképpen foglalkoznunk kell ezekkel a kérdésekkel. A második kérdés, hogy milyen méretű, milyen dimenziókat öltsön ez a költség költségvetés, és a harmadik kérdés, hogy milyen forrásokra támaszkodjon ez a költségvetés. Itt esetleg egy általánosabb választ adhatunk, itt az Európai Unió költségvetéséről is, szóval itt a saját források koncepciója vetődik fel. Mário Monti munkacsoportja dolgozik ezen a témakörön. Olyan kérdéshez, amelyet egyrésztről az Európai Unió költségvetésének keretében vizsgálnunk kell, másrésztről pedig az euró övezet költségvetésének kérdéskörében is. És az utolsó hozzászóló kérdésére válaszolva az euróövezet, illetve az euróövezeten kívüli országok viszonyára vonatkozóan. Itt némileg óvatosan fogalmaznék. Az európai pénzügyminiszterek szerint, ugye négy éve, ugye még pénzügyminiszter voltam, most biztosként tevékenykedem, az azt hiszem, hogy elengedhetetlen elképzelhetetlen, hogy az euróövezet és az euróövezeten kívüli országok viszonyát megfelelően szabályozzuk. A bankuniót együtt hoztuk létre, az euróövezet érinti ez, de természetesen érintheti az euróövezeten kívüli országokat is. Már most léteznek együttműködési mechanizmusok, amelyeket tiszteletben kell tartani. Kérdés az, hogy tovább kell lépnünk, ennek a struktúrának kialakításában. Erről az Európai Tanácsban vitáztunk. De ezt a dualitást mindenképpen tiszteletben kell tartanunk. Ugyanakkor az euróvezeten kívüli országok nem akadályozhatják az azon belül országokat, hogy az integrációjukat elmélyítsék. És még egy utolsó szó, a demokrácia, a felelősség, az erkölcs kérdéskörét illetően hogy a bevezetőmhöz kapcsolódjam. Amint van európai övezetbeli költségvetés és kincster, amint van olyan politika, amely ezen kérdéskörökkel foglalkozik, ebben a pillanatban már demokratikus ellenőrzésre is szükség van, amelyet legitim módon gyakorolnak és hatékony. Itt két ágról van szó, egyrészt a végrehajtóhatalom, és pénzügyminiszterként javasoltam ezt az euróvezeten belül, hogy elengedhetetlen, hogyha költségvetés lesz, akkor azonnal létre kell hozni ennek parlamenti ellenőrzését is. Ez valamennyiüket érinti, hiszen itt két témakör vetődik fel. Az Európai Parlament esetében ugye Juncker azt mondta, hogy az euróövezet parlamentje az Európai Parlament. De itt egy specifikus szervezési, szervezeti formát is létre kellene hozni az euróvezethez kapcsolódva, és aztán a nemzeti parlamentek bevonása ebbe a témakörbe. Egy ilyen fajta fórum például talán egy napon bizonyos szervezést követően egy nagyobb szerepet is játszhat ebben a folyamatban. Thank you. Köszönöm szépen. Bőge úr, vagy Berez asszony. Nem tudom, hogy melyikük szeretné kezdeni, de kérem, hogy három percen belül tegye. Egy gyors észrevétel a moszkoviszi biztos úr által a menekült válsággal kapcsolatosan elmondottakkal kapcsolatban. A szerződés 80-as cikke szerint tömeges beáramlás esetén a menekülteknek igazságos teherelosztásra van szükség, beleértve a pénzügyi kérdéseket. Ez tehát az elsődleges jogban került rögzítésre. Itt nincsen értelmezéssel lehetőség. Nincs elegendő költségvetésünk se, de nézzük csak a következő példát. Az európai gazdasági tanulmányok intézete Mannheimban egy számítást végzett, mely szerint abból kell kiindulnunk, hogy a pénzügyi kezelés a menekült válságnak 30 milliárdba kerül évente. 0,21%-a a tagállamok GDP-jének ez az összeg. Hogyha európai szintre emeljük ezt a finanszírozást, akkor vagy velük kell vizsgálnunk a pénzügyi keretet, a költségvetést, vagy abból a két nagy tömbből kell ki indulnunk, amelyeket sok országban már most tabuként tekintenek. De szolidaris ö, ö, teljesítmény nélkül ö, nehéz ezt megindokolni azon országokkal szemben, akik a legnagyobb terhet viselik. A szolidaritás az nem egy egyirányú út, tehát itt bizonyosan van még lehetőség a vitára és a megállapodásra. Diaz úr a hiányzó eszközökről beszélt, itt először a fennálló eszközök jobb kihasználását kellene szorgalmaznunk, strukturális alapot sokkal inkább az országspecifikus ajánlásokhoz kellene szabni, ez egy színek van on feltétel, és ahogyan elhangzott, fontos a fennálló eszközöket megvizsgálni, ezek hatékonyságára nézve, összetettségére nézve, és a többi. Klasszikus példa a 6 milliárdos ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés. Sajnos ezeket még nem hívták le oly módon, ahogyan ezt képzeltük. Mi az oka ennek? Esetleg más támogatásra, más struktúrákra lenne szükség, hogy az ilyenfajta programok működjenek? Erről is vidát kell még folytatnunk, és még egy mondat, mielőtt új és friss pénzről beszélünk, a jobb jogalkotás az elsődleges tennivaló. Köszönöm. Finally, Mr. Köszönöm szépen, és Bocsár úrnak van egy kérdése a fiskális tanácsokról. Igen, a fiskális tanácssal kapcsolatban egy koncepcióról szeretnék beszélni. Nyilvánvaló, hogy az az költségvetési tanács a parlamentben. Ez egy választott testület, a parlament kétharmada, a képviselő kétharmada választja meg, és ez azt jelenti, hogy egy független, választott testület, amelynek az ajánlásait egyhangúan elfogadják. 2015. október 21-én a bizottság döntött erről, hogy legyen független testület, és hogy a nemzeti fiskális tanácsok munkáját koordinálják. Méghozzá kinevezéseken keresztül, amelyek a függetlenséget biztosíthatják, de hát azért érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy egy konzultatív testületet, amennyi ennyire fontos, hogyan lehetne függetlené tenni. Nagyon sok parlamenti képviselő választja meg, választja meg ezeket a szakértőket, tehát mondom még egyszer, nem kinevezettek, hanem megválasztottak. Moszkovicsi biztos úr az eurozóna költségvetéséről is beszélt, gyorsan erre is kitérek. Ahol van költségvetés, ott van kincstár, de hát nyilvánvaló, hogy népakaratnak is kell lenni. Ez azt jelenti, hogy legyen az embernek bátorsága arra, hogy a bankgaranciát és a adósságokat is közösen bedobjuk a kalapba, hogyha nem ö, tesszük ezt meg, akkor sosem lépünk ki ebből az ördögi körből, és sosem tudjuk ezt átalakítani. Ezt a feladatot az Európai Bizottság kapta meg. Köszönöm. Most akkor Berez asszony következik a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Távirati stílusban nagyon örülök, hogy itt az első kérdéskör során illetve a válaszokban már felvetődött a menekülteknek a kérdése. Hát tulajdonképpen szinte ez az első számú kérdés, az egyik legnagyobb kérdés. És tettem is egy javaslatot tegnap Sajble úr felé, amikor azt mondja, hogy a menekültek befogadását meg kell finanszíroznunk. Én ezt kiemelt elemnek tartom Európában, illetve az euróövezeti országok számára. Azt gondolom, hogy ez egy élenjáró kérdés, szolidaritást kell mutatnunk. Ami a konkrét német menekült befogadási költségek problémáját illeti, azt gondolom erre is reagálnunk kell, illetve európai szintű szolidaritási rendszert kell itt kidolgozni. Portugál barátainktól azt hallottuk, hogy nem egyforma tagállamok helyzete, pontosan erről van szó, és ezért differenciálunk a fiskális kapacitások, illetve eszközök terén nagyon fontos figyelembe venni az eltéréseket az irányításban. Azzal zárnám, hogy a demokratikus legitimitás ügyében ez a konferencia is erősíti a legitimitást, valamint hogyha egy euróvezeti költségvetést készítünk, áttérünk erre a rendszerre, akkor ez azt jelenti, hogy átlépünk egy bűvös határt, ami felveti a koordinációt követően már az egységes költségvetésnek a problémáját. És a nemzeti parlamentek összessége, illetve az Európai Parlamenttel való együttműködés is megváltozik. Aztán a közkiadások mm, nem növekedhetnek sok esetben, de A Juncker terv is azt irányozza elő, hogy fejleszünk, ami meg nem megy közpénzek nélkül. Állami beavatkozást igényel. Tehát, hogyha az Unió egységes és likvid tőkepiacot szeretne kiépíteni, akkor a növekedés érdekében a tőke szabad mozgását biztosítani kell. Állami garancia nélkül ez viszont nem fog működni ahogyan én látom. Tehát ennek érdekében kell munkálkodnunk, és hatékonyan, eredményesen ezen kell dolgoznunk, hogy az európai polgárok számára az euró valóban teljesítse az elvárásokat. A közös pénz működőképes legyen. Köszönöm. Elnök? Műe úr két szót a francia nemzetgyűlésből. Megadom a szót. Köszönöm. A gazdaság politikák és költségvetési politikák koordinációjáról szóló vita nagyon fontos, hogyha a belső piacunkkal a monetáris uniót megfelelő szinten akarjuk tartani. Elkerülni azt, hogy a nemzeti politikák, amelyek nemzeti szinten tökéletesen működnek, azok ugye nem megfelelőek uniós szinten ez egy közhely ezt kijelenteni, de lethatjuk, hogy mi történt a recessziós időszakban, hogy lássuk ennek példáját, és ez mindenhol, minden európai országban megtörtént az állami deficit csökkentésével, amely megfelelő intézkedés volt az adott ország szintjén, de hogyha megnézzük ezen politikák összességét, akkor ez nagyon túlságosan restriktív intézkedés volt, és ellenében ment tulajdonképpen a gyors deficit csökkentésnek magának is. Tehát itt mindenképpen mérleges jogkörre van szükség, hiszen a koordináció nem oldja meg magában a problémákat, tehát politikai-gazdasági vitára van szükség, egyfajta policy mixre, minden országgal párbeszédet kell folytatni, Pierre Moszkiviszi fejtette ki ezt az elképzelést az egyes parlamenteken belül ennek a vitának a szükségességéről, ezen policy mix megvitatásának szükségességéről ez egyfajta demokratikus ellenőrzési forma, és az Európai Stratégiai Beruházási Alap alapvető jelentőségű nem csupán az aszimmetrikus sokkok kezelése szempontjából, hanem a beruházások felgyorsítása szempontjából a recesszió időszakában, hogy a recessziós hatást ki tudjuk védeni, és hosszú távon pozitív hatásokat tudjunk elérni, hiszen láthatjuk, hogy a recesszió mennyire sokba került a beruházások szintjén. Tehát azt hiszem, hogy előre kell lépnünk az euróövezeten belül, hiszen ilyen módon nem folytathatjuk tovább. Köszönöm. Thank you. Merci. The next speaker... Köszönöm. Most pedig Balaura úr következik a görög parlamentből. Perhaps my pronunciation was not correct. Hát, hogy nem volt helyes a kiejtésem. Bala Urasz úr, asszony. Moment. Sorry about... Sajnos nincs itt a kolléga ebben a pillanatban. Semmi baj, akkor Harvers úr következik a holland parlamentből. Köszönöm. Itt főként a problémák megoldásáról van szó, hogyha az euróövezet országai problémákkal szembesülnek, és itt kapcsolódunk a saját költségvetési kapacitásunkhoz is. De sokszor nem beszélünk egyes problémákról, hogyha független intézmények javaslatait követjük, ez néha hasznosnak bizonyulhat, kollégám is utalt erre a saját költségvetési tanács létrehozása fontos a bizottság részéről. A Moszkoviszi úrhoz egy kérdésem lenne, hogy vajon teljesen független -e ez a tanács a bizottságtól, és aztán a költségvetési szabályok összetettségére is utalnék a stabilitás és növekedési paktum, a six-pack, a two-pack esetében. Szeretném felhívni erre a figyelmet, és beszéltünk a strukturális deficitről ez a kritérium is felvetődött, de még itt van a stabilitási és növekedési paktum is, tehát rengeteg szabály van, és a holland parlament véleménye az, hogy ezen összetettség miatt rengeteg nemzeti értelmezési lehetőségre van ö, mód. És a menekültváltság költségeit illetően Egyesek azt mondják, hogy ez csupán egy kivétel, de ez nem azt jelenti, hogy ezen költségeket nem kellene megfizetni. A költségvetési koordináció hitelessége és a stabilitás és növekedési paktum hitelessége attól függ, hogyan hagyjuk ezeket végre. Van egyfajta automata reflexünk, ami abban állhatna, hogy mégis fogadjuk el a költségvetéseket, mi a véleménye a bizottságnak erről a gondolatról? From the budgetary Gajcsev úr következik a Bolgár Költségvetési és Pénzügyi Bizottságból. Köszönöm szépen. a... Elnök úr, szeretnénk mi is támogatni azt a gondolatot, hogy harmonizáljuk a fiskális politikákat és költségvetési politikákat a tagállamokban. Tegnap megvitattuk annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnánk az adórendszereket egy picit harmonizálni, és Moszkovicsi úr elmondta, hogy az első lépés az mindenképpen az lenne, hogy a közvetett adózást harmonizáljuk. A kérdésem a következő, talán ez jobb lenne, mint a közvetlen adózás harmonizálása, de, vaj, harmonizálása, de vajon ez a jó lépés, vagy sem? Ő egy hasonlatot alkalmazott, összehasonlított bennünket az amerikai Egyesült Államokhoz. De még ott is egy optimális valutazónában nem a közvetlen adózással kezdenek. A közvetett adók különbözőek minden tagállamban. Tehát a kérdésem az az, hogy mi miért megyünk más irányba. Lehet, hogy ez könnyebb, de szerintem nem biztos, hogy ez a jó irány. És a második kérdésem pedig a fiskális töbletekkel kapcsolatos. Kedves kollégák, milyen fajta fiskális töbletek léteznek itt. Az elmúlt négy évben csak Németországnak volt ilyen töblete, és 2015-ben ez még arra sem volt elegendő, hogy a migráns problémával szembenézzünk. Mi ennek a következménye? Én nem látok más országot Németországon kívül, amely jelentős többlettel rendelkezik, úgyhogy nem látom, hogy a költségvetésnek akkor honnan lenne ebből plusz forrása. Úgy látszik véletlenül egyetlen egy országban 40 éve alatt egyszer adódott ilyen helyzet. A második dolog, hogy várják el, hogy egy nemzeti parlamentben, tehát például mondjuk a német parlamentben a képviselők arról szavazzanak, hogy a saját költségvetési töbletüket arra használják fel, hogy mondjuk az Egyesült Királyság vagy egy másik ország költségvetésének a garantálására használják fel. Tehát a fiskális töbletek elméletét azt hiszem még egy kicsit fel kell frissíteni a mai körülményekhez kell igazítani. És aztán még egyszer a menekültekről. Nagyobb felelősségvállalásra van szükség azon országok részéről, amelyek aktívan részt vettek Ázsiában, a közel-keleten és Afrikában a műveletekben nem csak akkor kell szolidaritást felmutatni, hanem később is, amikor probléma adódik. A Bundestag képviselője következik. Köszönöm, tisztelt kollégák. Nos, én nem hiszem azt, hogy költségvetési határozatok lehetnek, amelyek a véletlenen alapulnak. Ez egyáltalán nem bírna demokratikus legitimitással. Tehát ez már önmagában kérdéses. Itt konkrét eredményeken dolgozunk, amelyekre szükség van a költségvetési tervezésnél az EU-ban is. Sokat hallottam itt ma a demokratikus legitimitásról, de Európa több államaiban az emberek elfordulnak Európától, nacionalistább irányba fordulnak, és ez rámutat különleges felelősségünkre a költségvetés és a gazdaságpolitika szempontjából is. Világossá kell ugyanis tennünk, hogy az emberek igényeihez alkalmazkodunk ezek kialakításakor, és az emberek eredményeket akarnak járni, nem, látni, nem pedig folyamatokat, és éppen ezért olyan fontos az, hogy a megkötött szerződések, ugye a stabilitási és növekedési paktum és több más is szó esett itt, hogy ezeket ellenőrizzük, ezeket betartsuk, ez eddig nagyon kevés demokratikus legitimitással zajlott, de az embereket, ami leginkább érdekli, ugye a válság, amely néhány éve zajlott itt az euróövezetben, hogy ebből mit, mit tanultunk, és ezeket milyen szerződésekbe öntöttük, ezeket hogyan alkalmazzuk. Itt nagyon sokat hallok kívánalmakról, az erősebb koordinációt, illetően a gazdasági minisztérium létrehozásáról, a költségvetésről, de ugye ami a szerződések betartását illeti, minél erőteljesen betartjuk a szerződéseket, és minél célirányosabban dolgozunk, annál nagyobb a készség az ilyen illetékesség, illetve hatáskör átruházást illetően is a polgárok körében. Köszönöm. Köszönöm most. Pérez asszony következik a portugál Parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok! Nos, ez a mai téma nagyon fontos, mert arra ösztönöz, hogy a nemzeti parlamentek szerepéről is eszmét cseréljünk, és arról, hogy hogyan lehet őket összekapcsolni az európai intézményekkel, a költségvetés, a költségvetés politika, gazdaságpolitika köreiben. Ez tehát egy politikai és gazdasági jellegű vita is egyben, mert az intézkedések egyre inkább politikai jellegűek is az európai intézmények részéről. A különböző intézkedések intézkedések megszorító jellegűek voltak, és a koordináció nem lehet csupán elméleti jellegű ugyanis ezen szakpolitikák különböző módon érintik az országokat. Például a költségvetési szerződés kihatása más Portugáliára, mint Németországra, Olaszországra vagy Franciaországra más és más hatások érvényesülnek, nem csupán pénzügyi, költségvetési szempontból, hanem politikai szempontból is. Én erre szeretnék összpontosítani. Az európai polgárok általánosságban csalódottak Európát illetően, úgy érzik, nincs hatalom a kezükben, tehetetlenül állnak szemben az Európából rájuk kényszerített megszorításokkal. Ez a demokratikus deficit eredménye, amely egyes országokban fennáll demokratikus deficit el fenn, amikor egy adott ország máshogyan szeretne eljárni, azt szétnyomják, szétlapítják, és elveszíti a döntéshozatal képessége egy részét. És demokratikus deficit alakul ki akkor is, amikor a piacok kerülnek túlsúlyba az emberek igényeivel szemben. Amikor tehát koordinációról beszélünk, akkor a demokráciáról, a szolidaritásról is szót kell ejtenünk. És hogyha a demokráciáról beszélünk, akkor szervezeteket, eszközöket kell kialakítanunk, illetve azokra is gondolunk, kell, amelyek a tagállami szinteken működnek. A fiskális kompakt vagy akár ezen koordináció úgy tekintendő, hogy segítséget nyújtson a menekülteknek is, és itt a szolidaritásra kell helyezni a hangsúlyt. Uh, Finland. Ahol következik Finnországból, és még két hozzászólónk van, utána pedig az áró megjegyzések következnek. Uh, egy lett és egy francia képviselő követi majd a finn kollégát, aki most kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, világos, hogy az eurozóna gazdasági koordináció nélkül nem működik. De most, hogy meghallgattam a mai vitát és az előadásokat, egy probléma merült fel bennem, és ez konkrétan az, hogy két különböző valóság létezik. Létezik egyfajta, amit mi látunk itt az EU szinten, illetve a nemzeti kormányzati szinteken, és a másik, amit az állampolgárok megtapasztalnak az egyes EU tagországokban. És nekünk garantálnunk kellene azt, hogy ez a két valóság ne legyen távol, túl távol egymástól. Mert egyébként a döntéshozatal legitimációja legitimációja sérül, gyengül, úgyhogy én nem tudom nagy örömmel támogatni az eurozóna pénzügyminiszterének, vagy a saját költségvetésének a gondolatát. Ehelyett szerintem mást kellene hangsúlyoznunk, nem csak a koordinációt, hanem azt, hogy a tagállamoknak mekkora saját felelőssége van a gazdaság fellendítésében. És ezt a felelősséget gyengítenénk, hogyha elvennénk a tagállami szuverenitást. Most akkor a lett képviselő következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdést szeretnék feltenni. Az első a pénzügyi ágazat átláthatóságára vonatkozik. Az elszámolthatóság hogy alakul az Egyesült Államokban például. Uh, hogyan lehetséges, hogy ott magasabb az elszámoltathatóság, mint az Európai Unióban? online publikálják a vonatkozó adatokat, bárki megnézheti őket, Európában pedig ezek védett, tiltott adatok. A második kérdésem a költségvetési politikáról, koordinációról beszélve. Ennek alkalmából szeretném Moszkovészi biztos úrhoz intézni a következő kérdést. A hitelezés területén a pénzügyi válság nyomán, hitelválság bontakozott ki, és emiatt eladósodtak az magánháztartások és a vállalkozások is. És Dióhéjban ez volt inkább a probléma, mint sem a közpénzekkel való túlköltekezés. Moszkovici úr hogy látja a közkiadások helyzetét, nem lesz ebből újabb buborék? Köszönöm. Madame Louvagy következik a francia nemzetgyűlés részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon érdekesen alakul ez a vita. Én a szuverenitás témájára szeretnék reagálni, nemzeti parlamentek szuverenitása témájára. Moszkovici úr emlékeztetett bennünket arra, hogy a tagállamok szuverén előjogokkal rendelkeznek, és azt gondolom, hogy ez valóban egy lényegi kérdés, minden szinten konvergenciára kellene törekedni, gazdasági, adóügyi, pénzügyi konvergenciára. Emlékeztetnék például a munkanélküliségi garancia területére. Egyes tagállamok úgy döntöttek, hogy felveszik a kesztyűt az adóelkerüléssel, agresszív adóoptimalizálással szemben, és igyekeznek gátot vetni az adóelkerülésnek. Itt vajon hogy állunk az államok szuverenitásában? Valóban konvergenciára van-e minden szinten szükség, illetve a, az állami szuverenitást hogyan tartjuk egyensúlyban a minden szintű konvergenciával, hogyha a két szereplősnek feltételezzük ezt az egyenletet. Melyik kap elsőbséget? az egyik elemet hangsúlyozzuk el a másikhoz képest, vagy a másikot eh, helyezzük az egyik elé. Nem könnyű egyensúlyt elérni. Azzal szeretném zárni, hogy felteszek egy kérdést még az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közötti együttműködést, koordinációt, eh, úgy gondolom, hogy messze menően hangsúlyoznunk kell, hogy az egyensúly létrejöhessen. Elnök? Még egy felszólalásra adok lehetőséget, és közben két-két perces válaszokra készülhetnek majd a panel résztvevői, hogy negyed kettőre be tudjuk fejezni a vitát. Kerejó úr, olasz eh, parlament. Köszönöm, elnök úr. Visszatérnék a Fiscal Board kérdéskörére a bizottságon belül. A bizottság egyenlőkből és négy tagból áll majd. Ez a bizottság dönt lehetőség szerint egyetértésben az Európai Bizottság döntéséről, és hogyha nem lehet egyetértésre jutni, akkor egyszerű többséggel dönt majd ez a bizottság. Ezért nagyon fontos megérteni, hogy mennyire fontos meghatározni, hogy kik legyenek a tagjai ennek a bizottságnak, és az lenne a kérdésem Moszkoviszi biztos úrhoz, hogy milyen objektív szempontok alapján fogja a bizottság kiválasztani ez, a jelölteket ennek a bizottságnak a tagjai közé, hogy a lehető legtöbb tagállamot képviselje ez a bizottság, és a döntés hozatali folyamatok ennek megfelelően alakuljanak. Azt hiszem, hogy itt az olasz módszerhez kellene visszanyúlniuk, a Fiscal Council tagjainak kinevezésekor, és a lehető legnagyobb mértékben be kell vonni a nemzeti parlamenteket, hogy legalább az objektív kritérium meghatározásánál együttműködhessenek a bizottsággal, mely kritériumok szerint a bizottság kinevezi majd ezen bizottság tagjait. De legalább a nemzeti parlamentek és a mi fórumunk be kellene, hogy vonódjon a módszer és a profilok értékelésében jelölteket illetően. És egy utolsó kérdés, mert ami a státuszt és a javadalmazást illeti a fiskálbor tagjait illetően, illetve az elemzők és titkárok esetében aki ezen kiadásokat engedélyezi, ugye itt az Európai Parlament által elf. Fogadott költségvetési fejezetről van szó, ezen plusz költségek esetében az Európai Bizottságon belül. Köszönöm. Kofi. Köszönöm szépen. Most pedig Moszkoviszi úrnak adom meg a szót. Nos, két percben még a legfontosabb kérdésekre sem ö, tudok választ adni, úgyhogy egy ö, picit hosszabban szeretnék beszélni, de nem élek vissza a lehetőséget. Nézzük akkor a szakpolitikai eszköztárat, a polit, policy mixet az euróvezetben. Az utóbb felvetődött kérdések leszetnek ezzel reagálni, illetve az mm, államadóságok kezelése témájára. A válság óta 30%-kal nőtt az államok adósság állománya, és elviselhetetlen terheket ró ez a közpolitikára de azt hiszem, hogy ez egy szélesebb vita témája lehet majd. Ami az államadóságot, illetve a magánadóság szintet illeti, azt gondolom, hogy a holnap gazdaságpolitikájának a fő kihívása lesz ez. Semmiképpen nem cél, hogy buborékot hozzunk létre és a bankunió pontosan a szolidaritást célozza a bankrendszeren belül. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a szakpolitikai eszközcsomagunk olyan kell legyen, hogy ne lehessen visszalépni, ne jussunk újra vissza a megszorítások zsákutcájába. Ezzel együtt tudjuk betartatni a szabályokat hogy a tegnapi válság ne fordulhasson elő holnap is. Ehhez kiegyensúlyozottabb költségvetésekre lesz szükség, valamint a mai ingatag piaci helyzetnek is stabilizálódnia kell. Ami a fiskális ügyekben az egyhangú döntés kényszer miatt az adó összehangolást igényli, érinti. Nem könnyű ezen a téren előrelépni. Fontosnak tartom, hogy az adó elkerülést megszüntessük, és ezt az ECOFIN tanácsban is hangsúlyozom. Nagyon fontos, hogy országonként be kell erről számolni most már. Megvan a magánvéleményem arról, hogy a nyilvánosság elé mi és hogyan kerül ezen a téren. Aztán az ÁFA vagy HÉA ügyben egyeztetés folyik az e, Európai Bizottsággal, és itt is nagyon komoly visszaélések vannak, amiket kezelnünk kell. Nincsenek túlzott ambícióim egyébként ezen a téren. Tehát a tagállamoktól kell, hogy érkezzenek a fontos lépések, a tagállami feladatoknak kell teljesülniük. A cél hogy a multik végül ott fizessenek adót, ahol előállítják a hasznukat, ahol a tevékenységet végzik. Aztán a fiskális board témaköre azt gondolom, hogy túlmutat az euróvezeti kérdésen, és egy, egyfajta utólagos ex post tagállami kezdeményezés lehet. a költségvetés felügyeleti jogainkkal élni fogunk, az alapvető kritériumokat fogjuk betartatni. Luvázsi asszony a szuverenitás és a konvergencia ellentmondásaira hívta fel a figyelmet. Én úgy látom, hogy magát a meghatározást kell úgy kialakítanunk, hogy a tagállami szuverenitás ne sérüljön, de előre tudjunk lépni a konvergencia irányába. És ehhez a nemzeti parlamenteknek egyre inkább együtt kell működniük. Az öt elnök jelentése két fázist fogalmaz meg. A versenyképességi hatóság színrelépése az első, a második pedig a jó kormányzás, a demokrácia továbbfejlesztését célozza. És én úgy gondolom, hogy nem kell 2017-ig várni ennek a témának a megvitatásával. Nem kell kivárnunk a ciklusokat, nem kell a kormányváltásokat, vagy választásokat kivárni Angliában, vagy Németországban, vagy máshol, hanem erre haladéktalanul sort kell keríteni itt a parlamentben. Elnök, Bőge úr. Köszönöm szépen. A portugál kollégia az imént a szolidaritásra hívta fel a figyelmet, a mentő ernyők, a csomagok nagy szolidaritást jelentenek, és ugye itt 960 milliárd euróról van szó 2014-2020 között, 330 milliárd euró az vidék fejlesztés és strukturális alapok, illetve 530 milliárd, tehát összességében 960 milliárd eurós segíti a régiókat, akár Németországban is, hát ez rengeteg szolidaritást jelent a versenyképesség ösztönzése, a struktúrák megváltoztatása, a szerkezet átalakítás irányába mindig a saját házunk teljes söprögessünk először, és hogyha elvégeztük a házi feladatunkat, akkor emeljünk igényt a szolidaritásra. És aztán a kapacitás, illetve a költségvetési többletek kérdéskörrel. Az én szövetségi államom az adósság fékre lépett, és a szolidaritás szenvedi meg ezt, hogyha tapasztalatokat gyűjtünk a tagállamokkal, hogy hogyan kezelik a költségvetésüket a jó időszakokban, és a rossz időszakokra nem tettek félre, akkor nehéz helyzetek alakulhatnak ki, és a vita végén meglátjuk, hogy mindenki hozzájárul. Nézzük meg még egyszer a munkadokumentumot, hogy a jövőre legyenek garanciái, legyen tartaléka meglátjuk, hogy hogyan lehet majd jobb megoldásokat találni a tekintetben. Nagyon támogatom a szubszidiaritást a gazdasági politikai versenyben, a belső piacon és az EU-ban is, mert egy bebetonozott struktúra soha nem fog működni. Ugyanakkor most ezek a fejlemények a teljesen szuverén nemzetállamról, mindjárt befejezem, és ö, azt hiszem, hogy ilyen módon sem az EU, sem a gazdaság és monetáris unió nem lehet sikeres a globalizáció időszakában. Beresz hogy köszönöm, köszönöm ezt a vitát, amely Reimer Böge és magam számára nagyon értékes volt. Nagyon jó, hogy előzetesen megkaphattuk ezt a dokumentumot. Itt minden egyes nemzeti parlamentben, a nemzeti parlamentek szintjén, és itt az Európai Parlamentben is meg kell, hogy határozzuk a demokratikus legitimitás kereteit, amelyek között mozognunk kell a fiskális kapacitás kialakítását, illetően az euróövezetben. Én emlékeztettem le, és a munkadokumentumunk is megemlíti, hogy már 70-es évek óta foglalkozunk ezzel a feladattal, újra és újra felülvizsgálva a válságok fényében, itt az euróvezetben, és a szolidaritás elengedhetetlen a menekültek befogadását, illetően is köszönöm a hozzájárulásukat, és találkozunk a következő alkalommal. Sí. Grazie. Bocsa következik végül. Köszönöm szépen elnök úr. Azzal zárom, hogy reagálok egy-két felvetésre, amelyeket, amelyek itt elhangzottak. Emlékeztetek mindenkit, hogy mindannyian felelősek leszünk két dologban. Az egyik a 2000, Európa 2020-as stratégiának a végrehajtása. Itt nem hiányozhatnak az eredmények. Fel kell mérni, hogy mi az, ami nem működött, mi sikerült és mi sem. Például a foglalkoztatás emelése, illetve a szegénység csökkentése esetén. A másik dolog pedig a fiskális kompakt beépítése az európai normatív keretekbe. Azt hiszem, ez kiváló alkalom arra, hogy komolyan elgondolkodjunk azon, hogy milyen hatással voltak a makroekonomiai szintre bevezetett szabályok a reálgazdaságra. Ez a két feladat mindenkire vonatkozik, mindenkit érint, és most jó lehetőség lesz azon elgondolkodni, hogy nem kellene eh, kiigazítani egy picit a meglévő szabályokat. Például ugye szükség van arra, hogy koherensen alkalmazzuk, vagy reagáljunk azokra az igényekre, hogy a mm, makrogazdasági egyensúlytalanságokkal kezdjünk valamit a növekvő többletek nem csak kereskedelmi, hanem egyes esetekben, még az állami költségvetésekben kialakuló többletekkel is kezdeni kell valamit. Köszönöm szépen, végül pedig mielőtt Ártóisz úrnak odadom a, átadom a szót, hogy lezárja az ülést, egy megjegyzés, logisztika, ebéd után 2 óra 45-kor kezdünk, ezt a 15 percet amit most felhasználtunk, azt hozzáadjuk az ebédszünethez, tehát 45-kor fogunk találkozni. Köszönöm. Elérkeztünk tehát az árszóhoz, és nagy örömmel hallgattam ezt a vitát, gazdag volt gondolatokban. Jelentős kockázatot vállaltunk, amikor arról döntöttünk, hogy egységes valuta legyen az Európai Unióban, az euró, amelynek nincs gazda országa, és azt hiszem, hogy ezt a problémát enyhíthetjük azáltal, hogy sok tulajdonost jelölünk ki neki, úgymond szabályokról esett szó, de itt inkább elfogadjuk a szabálysértéseket, és nem szankcionáljuk őket. Láttuk a görög válságot, és a növekedés szintje az euróvezet egészében most kielégítő. Tehát itt az gazdaság irányítás vagy az irányítás kérdése vetődik fel. Itt egy különleges szolidaritásra van szükség az euróövezetben, amikor a stabilitási mechanizmus létrehoztuk. Itt nem a 28-ak vettek ebben részt, hanem az euróövezet tagjai csupán. Ez a szolidaritás megkövetel egy különleges irányítást Persze van itt egy policy mix kísérlet, de mindenképpen vannak még javulásra lehetőségek. A demokratikus legitimitás nagyon erős kompenzációra találhat egy felügyeleti testület létrehozásával, amely a Nemzeti és az Európai Parlamentet is egyáltalán bevonja, és itt utalnék a Fiskes Kompaktus 13-as cikkére, cikkére, amely jelentős hatáskört biztosít ebben nekünk. Nos, a parlament kezdeményezést fogalmatosított, itt egy jelentés is készül, és nagyon sürgető az előrelépés igénye, kicsit több merészségre, bátorságra lenne szükség. Hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, akkor azt láthatjuk, hogy az európai polgárok ragaszkodnak az euróhoz, és az európai polgárok az euróvezet tagországaiban jelentős javulást várnak az euróvezet irányítását illetően. Ne ö, okozzunk nekik csalódást. Köszönöm. Bon.